ready, colleagues? Kedves kollégák, felkészültünk. Please take your seats. Kérem foglaljanak helyet. Meg is kezdjük a délutáni ülésünket. A fő témánk ma délután a szavazás. Szavazni fogunk tehát. Miután eszmecsere volt délelőtt, délutánra tettük a szavazást, elnézést kérek, sajnos nem tudtam beilleszteni délelőtre a vendégeink miatt, hiszen fontos vendégeink voltak délelőtt. Meg is kezdjük a szavazást Remélem mindenkinek itt van a kártyája, a szavazó kártyája. Igen. A szavazás tehát az európai alapok közös rendelkezései Görögország vonatkozásában görög specifikus intézkedésekről van szó. Mint valamennyien tudják, szeptember 3-án az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot fogadott fel, mi szerint a közös rendel, idevágó rendelet külön szabályait átalakította, ezzel kíván segíteni Görögországnak. Itt egy rendkívüli ülésre került sor, a módosítás megtörtént, és a elvi döntés hozunk, valamennyi frakció támogatta. Az egyszerűsített eljárás keretei között jártunk fel, ötödik cikk első bekezdése az eljárási szabályzat értelmében döntés, elvi döntés csak szeptemberben lehetett, mert szeptember 7-ére lehetett csak rendre tűzni ezt a témát. Most megkaptuk ezt, és három bizottság véleményt készített, a költségvetési, foglalkoztatási és hallászati. és valamennyien az egyszerűsített eljárás mellett tették le a varast. Végül is tegnap megkaptam a Koreper elnökétől egy levelet, ahol alátámasztották, hogy a tanács is döntést hozott, miszerint elfogadják a bizottsági javaslatot módosítások nélkül. A mai napon azt kérem önöktől, hogy hivatalosan is fogadjuk el a már említett döntésünket, hogy az 51-es szabályt alkalmazzuk hogy az októberi első plenárison a bizottság nevében egy elfogadott javaslatot módosítás nélkül előterjesztünk Van Nisztelrooy úr. Támogatom, csak ennyit szerettem volna most Nisztelrooy, mindenki támogatja ezek szerint. Nagyon szépen köszönöm. Ez azt jelenti, hogy hivatalos megszületett ez. A titkárságtól kérem, hogy eléggé hivatalos volt-e ez az elfogadás. Van-e kifogások ezzel kapcsolatban? Nincsen kifogások. Tartózkodás, ugye? Mint korábban is, igen. Köszönöm valamennyiüknek. Folytatjuk a munkát. A következő pont egy jelentés Blanco López úr vezetése alatt készült az Európai Strukturális és Beruházási Alap, Alapok a, a gazdasági irányítás iránymutatásai, méghozzá a 23. cikk értelmében megkapták a szavazólistát, úgy tudom, a kompromisszummal kezdünk 20-as kompromisszum a 21. bekezdésre vonatkozik. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk. A Költségvetési Bizottság javaslatára első számú. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva elutasítva. Négyes kompromisszumos az első bekezdéssel kapcsolatban támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Tovább lépünk ezzel az ötös kompromisszumra. Támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 38-as módosító első része. Nem. De. We just adopt. Az ötöst fogadtuk, az ötös számú kompromisszumot, ez okafogyottá vált, és a 38-as módosító első része következik, mint mondtam. Ki támogatja? ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. A hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as módosító, szóbeli módosítóval. Van, aki nem támogatja a szóbeli módosítót. 53-as módosító, egy szóbeli módosítóval együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es módosító következő Mellette ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 55-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es módosító. Bocsánat. Az 59-es módosító következik, ami nem kompromisszumos első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 67-es módosító támogatja ellene tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszumos részenként szavazzunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A négyes számú javaslat a Költségvetési Bizottságtól. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es módosító. 82-es módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, szerintem elutasítva, de jobb lenne ellenőrizni, jobb. Elektronikusan szavazunk. 82-esről van szó, most szavazunk. Működik? Megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítok. Köszönöm. 29 megint, igen. Ellene szavaztak ennyien világos eredmény. 13-as kompromisszumos, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 14-es <clears throat> kompromisszumos, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. <clears throat> A 16-os kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszumos. 22-es, mindjárt keresem. Huszonkettes kompromisszumos, tehát az, amit keresünk támogatja, elnézést, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 17-es kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogad. 19-es kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 106-os módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 113-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva a hetes javaslat a foglalkoztatási bizottságtól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es két részben, első rész ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123-as módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. A 9-es javaslat a Költségvetési Bizottságtól mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 123-ast. Rendben van. Nem, bocsánat, bocsánat, mondja az elnök. A Költségvetési Bizottság javaslata. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Rendben van, elutasítva. 21-17 arányban. Ez one, one more from the... A felől egyel többen szavaznak. Ellenőrizzék a számot, kérem, jó? Ki az, aki szavazhat? Jó, elutasítva, tehát a 9-es számú javaslat, amit a Költségvetési Bizottság terjesztett elő, egyes módosító támogatja ellene tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszumos, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük 13-as módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. a néppártól egyel többen vannak, egyel többen vannak a néppártiak, mint ahányan szavazhatnak. Kérem, ellenőrizzék ezt. Akkor megismételjük a szavazást. Megnyitom. Szavazzunk. 13-as módosító. Lezárom a szavazást. elutasítva. Egy személy kellett van. Kettes kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig az egész jelentésről szavazunk. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Nyitva van. Most nyitjuk meg. Most nyitom meg a szavazást. Nyitva van a szavazás. Lezárom. Egy jelentést elfogadtuk. Látják a számokat, nem ismétlem meg őket. Gratulálni szeretnék López úrnak. Uh, the next report is uh, következő jelentés. Reports of uh, Mr. Ruiz. Köszönjük, tehát a következő Fernando Ruiz jelentése kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata, és meg is kezdjük a tízes pont szavazását, hetes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 90-es módosító mellette, a szóbeli módosítóval együtt. Van valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítást? Nincs, tehát akkor a 90-es módosítóról szavazunk, a szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Tehát, sőt nem is szükséges a 97-esről szavaznunk, mondja az elnök asszony. Akkor töröljük ezt a szavazást, elnézést kérek, ez az én hibám, és a 15-ös módosít, a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 ellene tartózkodás elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158 ez csak egy nyelvészeti módosítás. Tehát igazából kihagyhatjuk, és akkor 25-ös kompromisszum mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 171-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 188 visszavonták, akkor a 190-es követ, 190 következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, három mellette ellene tartózkodás elutasítva, négy mellette ellene tartózkodás elutasítva, öt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító, egy nyelvi módosító, tehát akkor a 12-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum, a B preambulum bekezdésről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es, szintén egy nyelvi módosítás, akkor a hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és nem marad más hátra, mint a végszavazás az így módosított teljes szövegről. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Még még van, aki nem szavazott, akkor még mindig nyitva hagyjuk. Most akkor lezárom. Nos, itt a végeredmény. Elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk Ruász úrnak, az előadó úrnak, és Здравейте. The next, the next. A következő szavazás az Európai Szemeszter, gazdasági politikai koordináció, 2015-ös prioritások megvalósítása. Rova, a jelentéstevő és nem hosszú a szavazati lista. Kezdjük az egyes módosítóval. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Húszas módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es módosító. Tehát akkor még egyszer 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kiesik, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és most pedig a véleményről elektronikus formában szavazunk. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk. Köszönöm szépen! Folytatjuk. Az Európai Unió általános költségvetéséről van szó, a 2016-os pénzügyi évre minden szekció egy véleményről van szó, Piráki asszony készítette. A kompromisszumos szövegről első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát elektronikusan ellenőrizzük a 11-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Fogadtuk, hogyha jól látom. 12-es módosító következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 16-os módosító támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, tehát a 22-esről szavazunk, kérem szavazzanak elektronikus formában. Lezárom a szavazást. Tehát elfogadtuk a 22-es módosítót. 23-as következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. Tehát a 24-es módosítóról szavazunk. Kérem elektronikus formában szavazanak, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk most az egész véleményről. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Pireki asszonynak. And now... Az elkövetkezőkben egy újabb szavazás következik az Adriai és Jontengeri térségre vonatkozó EU stratégia saját kezdeményezésű jelentés. Jakov Csicsúr az előadója. Van-e bármiféle kommentár. Csics úr szeretne szólni valamit. Csak köszönetet mondok azoknak, akik szavaznak, ez rendkívül fontos számomra. Tíz évvel ezelőtt létrehoztuk az Eurórégiót az Adriai térségben, tíz évvel később aztán megszületik az első jelentés. Abban bízom, hogy jól szavazunk Köszönöm szépen. Ezzel elkezdhetjük a szavazást. Egy kompromisszummal kezdjük, méghozzá a négyes számúval támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es módosító. Szóbeli módosító van itt. Van-e valakinek kifogása a szóbeli módosító ellen? Akkor 37-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FET 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 47-es módosító elektronikusan ellenőrizzük. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító, van egy szóbeli módosító megint, van, van aki nem támogatja ezt, jó, ó, nincs ilyen, 55-ösről szavazunk, szobali módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, elfogadva. Ötven hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, okafogyott, okafogyott elnézést, 12-es kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva 58-as, nem, 58-as módosító következik, jó, 58-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Afet tízes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A tízes es afet elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, szavazzanak, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ha jól látom. Igen. Hetvenhetes. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizzük megint. 77-es módosító, elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk a módosítót. 79-es. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 79-es módosító elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadjuk. 15-ös kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es módosító támogatja ellenszavazat, tartózkodás ellenőrizzük. 87-es módosító, elektronikusan megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elfogadtuk a 87-est. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as módosító támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 102-es kitámogatja támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva 106-os támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 108-as módosító támogatja. Mit van egy kompromisszum valahol? 17-es kompromisszumos? 17-es kompromisszumos, igen. Támogatja, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel 108-as módosító következik. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 110-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadva Envi 2-es támog, ki támogatja ellenszavazat tartózkodás Elfogadva, azt hiszem. Legalábbis ellenőrizzük, jó? NV2-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm kettes e, mellette ellene tartózkodás. Kérem jelezzék e, kész feltartásra. 22-es pek, 22-es mellette. E, jó, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen. 39-es kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 117-es módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 118-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. es 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 12-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. PEC 14-es, PES 14-es támogatja ellene tartózkodás ellenőriző PET 14-es elektronikus ellenőrzés. Megnyitom. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. És ezzel elfogadtuk. as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. E, tes E, te, nem, nem, bocsánat, tes hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tes 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös Pest mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk. 19-es kompromisszumos támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 137-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva utána PES 12-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. 12-es PES. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Száznegyvenkettes módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Akarja valaki ellenőrizni? Igen, azt szeretné. Jó, akkor 142-est ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Valóban elfogadtuk. 143-as módosító mellette ellene. Not sure. Tartózkodás, nem vagyok benne biztos. Is amendment 143 electronically. We check this vote now. The vote is open. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom és elfogadtuk. Tehát 21-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 144 mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 145 mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. MV10-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Az MV10-esről megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. A halászati 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, PES 23 mellette, Ó, elnézést, okafogyottá válik, mondja az elnök azt, hogy nem, nem, nem jó, mégiscsak szavaznunk kell, mert a 19-es nem fogadtuk el, tehát a PES 23-as mellett ki van, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kell. Tehát a PES 23-at ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Befogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV26 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV27 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. MV27-es, megnyitom az elektronikus szavazást. The vote is closed. And Lezárom, és elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum több részben, három részben. Az első rész következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tehát a 24-es kompromisszum második részéről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Harmadik rész következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Most jön a 25-ös kompromisszum. Két részben, első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 183 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 183-as módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es kompromisszum. Két részben. Első rész ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 192-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 200-as módosító mellette, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 201-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 203-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. PES hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 205-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. NV8-as következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, PES 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Envi 4 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 216-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. PES 19 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, a PES 19-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Please vote now. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Test 13. Mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk de ellenőrizzük a biztonság kedvéért a test 13-ast, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom, és tényleg elfogadtuk. Igen, köszönöm. A test 13-ast elfogadtuk. 219-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 220-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 221-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 222 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 224-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 225-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 226-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 232-es módosító mellette, tehát a 232-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 235-ös következik, igen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most jön az, az MV21-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 240-es módosító. Két részben szavazunk. Ezt az előadó kérte Csics úr. És mindenkinek el is juttatta a dokumentumot, erről? Ugye mindenki megkapta a lapot erről? El tudják fogadni, hogy részenként szavazzunk? Igen? Jó, akkor az első részről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Megnyitom a 240-es módosító első részéről az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor a második rész következik, ugyanennek a módosítónak, 240-esnek második része ki van mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy a második részt elutasítottuk. Igen, igen, elutasítottuk. 241 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 242 mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és a 247-es módosító jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 248-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 249 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 250 mellette ellene tartózkodás ezt elfogadtuk. 251-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 252 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 253 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 254 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 265-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 266-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtó 267-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 268-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Jönnek a preambulum bekezdések. Először is egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most jön az MV2-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. MV3 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 12-es módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás ezt elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. PES C következik, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Akkor a PES C-t elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, és elfogadtuk. Pes D mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Pes F mellette ellene tartózkodás elutasítva. Pes H mellette ellene tartózkodás elutasítva, pes i mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, pes j mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, pes k mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, pes l mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, pes m mellette, ellene, tartózkodás ezt is elutasítottuk. Most következik a végszavazás az így módosított szövegről. Elektronikusan szavazunk a jelentésről, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. És elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk az előadónak, Jakov Csicsúrnak, és Mindenkinek köszönöm szépen a munkát, és még egy-két dolgot hadd mondjak el önöknek, kérem szépen. Mielőtt lezárom az ülést, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy mindenki megkapta a koordinátorok ma reggeli ülésén született döntések összefoglalóját és el tudnánk -e ezt fogadni, köszönöm szépen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Van-e még valakinek egyéb pont alatt bármilyen közölni valója nincsen, akkor a következő ülés időpontját jelentem be, október 15-én 9 órától 12.30-ig. Megköszönöm a tolmácsok munkáját is, és mindenkinek köszönöm a jó munkát, ezzel lezárom az ülést.